afterwards. Well, hello everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. A, a habit to have some uh, meetings. Sajnos szokásunká vált, hogy Strasbourgban is ülésezünk. Nem kérdezem meg, hogy ki hogy érez emiatt. Minden esetre örülök, hogy láthatom önöket, amennyiben a napirend elfogadható, akkor azt elfogadottnak nyilvánítom december 6-án, ami ugye Mikulás napja, csütörtökre esik, ez egy tartalék fél nap lett volna, tehát nem lesz ülésünk, ezt most lemondunk róla, ez egy csütörtök délutáni ülés lett volna, visszaadjuk, nem kérjük. Aztán november 20-án lesz egy találkozónk a WHO igazgatójával az egészséghez való jogról. Ezt az emberi jogi hét keretében tartjuk, ugye ezt azért szervezzük, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulóját megünnepeljük, és ebből az alkalomból beszélünketünk majd dr. Tedros Adhanos Gebreyesusszal, aki főigazgatója a WHO-nak. Úgy látom, hogy van egy baba is a körünkben. Nos, 5-től 6-ig tart ez. Mindenkit bátorítanék arra, hogy vegyen részt ezen az ülésen. The fact that the Environment Committee is, is open to cooperation with important... Mindig nyitottnak kell lennünk az együttműködés irányába olyan fontos intézményekkel szemben, mint a WHO, ráadásul az egészséghez való jog az mindannyiunk számára fontos. Egy rövid eszmecserét tartunk, mindössze egy óra van betervezve, ezt követően lesz egy koktélfogadás este 6 órától. A mai napon 20 nyelvből áll rendelkezésre tolmácsolás, az interneten is követhető az ülés, és mindenki megkapta az ülés dokumentumokat, illetve letölthette azokat az interneten. Akkor kezdhetjük a szavazást? Akkor menjünk, kezdjük a szavazást. Az első téma az az Európai Szociális Alap Plus, ESF Plus, kezdünk. 88-as módosító ki van mellette. Elnézést, nem kellett volna megszavaztatni. Nem jól kezdtük, elnézést kérek. 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 90 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 92-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 100 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 108 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 109 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette, ellene, nem, elnézést kérek, a, mivel a 109-est elfogadtuk, a 110-esre nem lehet szavazni, ennek ellenére Gizeke úr megkapta volna a többséget, ha jól látom. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131, 132 mellette ellene. Nem, ők, ez a kettő, ez okafogyott lett. Aha. 129 was rejected. A 129-es leszavazták. Tehát 131 és 132 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 135 ellenőrizni akarják a 134-est, jó. Akkor nézzük meg, megnyitom a szavazást. Az EPP mutassa, hogy hogy szavazzak. Köszönöm, lezárom. Elfogadtuk, de elég szoros volt. a liberálisok hibája, mert ők nem mutatták, hogy hogy szavaznak. 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom. És ezt leszavaztuk. 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. 143, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elfogadtuk. 144 mellette ellene, tartózkodók, EPP mellette vagy ellene? Elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 146 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. A 148-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 148, ezt elfogadtuk. 149 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 175 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 177 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 176 mellette ellene, tart, ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 ellenőrizzük, jó, 176-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. lezárom, és elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 180 mellette ellene ellenőrizzük, 180-as megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 182 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 183 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 184 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 186 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 185 me- bocsánat, 18-as jön, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 187 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 188 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 191 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 194 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 194 es Lezárom, és ezt elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodók, 101 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 202 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 203 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2204 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 205 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 206 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 207 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 208 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 209 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 210 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Lezárom. És valóban elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ha akarják, ellenőrizhetjük. Akarják? Jó, 28-as, eh, megnyitom a szavazást. Nem mindenki mutatta a kezét egyértelműen, de hmm. Gerbrandi urat néztem. Lezárom a szavazást, és valóban ezt leszavaztuk. A liberálisok nem emelték fel a kezüket, de ön megmutatta, hogy hogyan akarnak szavazni, ezért sejtettem, hogy hogy szavaznak. 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 41 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodva elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük az 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57 és 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat me- mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 76 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77 elnézést, 78 mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük a 78-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás géppel megnyitom a szavazást. Good. And it's closed. Lezárom, és ezt elfogadtuk. Köszönjük szépen. The next... No, one. Köszönöm. Mi a következő? 120? it is on the voting list. Ah, okay, very well. Now we vote on the proposal for regulation. Most egy rendelet javaslatról fogunk szavazni az Invest EU programról, Belet úr jelentése. Kész mindenki? Jó. Hogyha vannak kompromisszumok, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás. A szocialisták ellenzik? Ellenőrizzük. Nem vagyok benne biztos hogy mi volt a végeredmény. Vote is open and now it's... A 67-est ellenőrizzük, lezártam a szavazást, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? ellenőrizzük, ellenőrizzük a 84-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazattal. Rendben. Ekaut úr. Jó, hogy itt van, mert megszavazhatja a módosítói. Következik a 97-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 99-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, ellenőrizzük a 105-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. csak azért, mert ugyanannyi volt az igen meg a nem. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 120. Itt van egy szóbeli módosítás. Valaki ellenzi a szóbeli módosítást? Rajta van a szavazólistán. Amennyiben nem, akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás. A GUE mit dönt ezzel kapcsolatban? Mellette van? Ellenőrizzük akkor. Ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Úgy látom, nem mindenki szavaz, de hát mindenkinek ez a saját dolga. 49-en szavazhatnák, és csak 46-an nyilatkoztak. Úristen! Már megint 23-23 az arány, akik nem szavaztak, nem döntöttek. Tehát elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 122-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 127-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, GUE, senki nem szavazott se hogyan, úgyhogy ellenőrizzük a 128-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 129 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 129-est, sajnálom. Lezárom. Elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 132 mellette ellene Százharminckettő mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 133 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nehéz koncentrálni őszintén szóval. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Valakinél van csoki esetleg, vagy valami? Vagy cukor? Nem, nem, nem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148 mellette ellene. Ó, bocsánat, kettőt lapoztam. Bárcsak ott tartanák már, de 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 149 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás fogalmam sincs. Nézzük elektronikusan, egyértelmű lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 3-3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53, 52 a szocialisták és a néppárt mellette szavaztak, úgyhogy ezért mondtam, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük, nem. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Már le is zártam. Elfogadtuk. Gratulálunk! Okay, na. Rendben, akkor most szavazunk. Digital Europe program felállítása 2021-27-re 24-es módosító mellett ellene tal, elutasítva 25, mellette ellene tartózkodás nem világos. 25 elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 26-os mellette, ellene ellenőrizzük a 26-ost. Így ö, szavaznak, tényleg furcsa. Lezárom, elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 30 mellett, ellen tartózkodás, ellenőrizzük a 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 31-es mellett, ellen tartózkodás elutasítása 32 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 33 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 34 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellen tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellen tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 és 43 ellene eh, elutasítva, 44 mellette ellene elutasítva, 45 mellette ellene, SD ellene nem elutasítja. 46, nem, ellenőrzök a 45-öt, jó, ellenőrizzük a 45-öt. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hogy is tartott elfogadtam. 48 mellette ellenne tartózkodás elutasítva, 49 mellette ellenne elutasítva 50 mellette, ellenne tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellenne tartózkodás elfogadva 52 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 53 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 54 mellett, ellen tartózkodás elutasítva, egyes mellett ellen elutasítva, kettő mellette ellene tartózkodás elutasítva, három mellette elutasítva, négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hat, hét mellette ellene tartózkodás, nem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva elnézést. Nehéz koncentrálni. Nyolc mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadó 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17 e mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 18 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva SD és EPP ellene voltak. 20 mellett ellen elutasítva 21 mellette, ellen tartózkodás elfogadva 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 23, nem, a 23 nem szavazunk, zárószavazás elektronikusan megnyitom, és lezárom, és elfogadva az utolsó, mi is az utolsó. Most szavazunk a az űrprogramról az Uniónak kezdjük az 59-es módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60 mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 61, mellette ellene tartozás elfogadva, elcsokomoszonos mellett ellen elfogadva 60. 62. 62 mellett ellen elfogadva, 165 elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva 68 70 elutasítva, 69 elfogadva, 70 elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellett ellene tartózkodás elutasítva 70 meddig rendben lehet a 77-től 83-ig külön szavazás nem, 77 gyorsan fogok megejteni, gyorsan fogom megtenni, ha már ezt így kell 77 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellett ellene tartózkodás elutasítva 80 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 81 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 82 ellene, tartózkodás elutasítva 83 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 84 mellette E ellene tartózkodás elfogadva. 85 mellette. Ki akarja 87 ellenőrizni? LPP, e tessék, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 84-ről, lezárom. Elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva 86 mellett ellene tartózkodás elutasítva 87 el, mellett ellene tartózkodás elutasítva 88 és 28 mellett ellene tartózkodás elutasítva 89 és 100 mellett ellene elutasítva 90 és 15 mellette ellene elutasítva 107 mellette E, ellen elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, utána blogban szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96 mellette, e, ellen elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 146 e, mellett ellen elutasítva, 105 mellette ellen tartózkodás elutasítva. blogban szavazhatunk? A zöldek, hogyha blokk, 121-ig, 121-ig, akkor 106-tól 121-ig ECR nem kívánja, 106-tól 111-ig, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 113 mellette 113-tól 121-ig lehet, ha mindenki egyetért. ECR igen, akkor 116-121 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Blogban lehet folytatni? Rendben akkor egyesével 124 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 126 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Most 126, ez más véleményekre adott okot mellette ellene tartózkodás elutasítva. Gerbrand. Remélem, tud, úr, remélem tudja, mit csinál. Igen, amikor azt mondtam, hogy elutasítva éppen önre néztem, akkor lezárom a szavazást. Akkor erre nem támaszkodhatom, elfogadva 132 mellett ellen ellenőrizzük. Szerintem elutasítva, de már nem vagyok benne biztos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Lehet 143-ig blogban? Egyetértenek, igen. Akkor 134-től elutasítva. 144 e, mellett ellen elfogadva, 145 e, mellett ellen elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 e, mellett ellene elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 149-et, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 150 mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük a 150-es, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 151 mellett ellene tartózkodással utas 152 mellett ellene tartózkodással utas 153 mellett ellene tartózkodással elutasítva 154 mellett ellene tartózkodás elutasítva 1 mellette de elutasítva 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva, három mellett ellen tartózkodás elutasítva, négy mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hat mellette ellene tartózkodás elutasítva, hét mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolc mellette ellen tartózkodás elfogadva, kilenc mellett ellen tartózkodás elutasítva, tíz mellett ellen tartózkodás elutasítva, tizenegy mellett ellen mellett, bocsánat, mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 12 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 13 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 14 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 16 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, elfogadva 18 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 17 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 19 mellett, ellen elutasítva. 22 mellett ellen tartózkodás elutasítva, a kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32 ha elutasítva, 32 elutasítva, 25 elutasítva 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva 31 mellett ellen tartózkodás elutasítva 32 mellett ellen tartózkodás elutasítva 33 mellett ellen tartózkodás elutasítva 34 mellett ellen tartózkodás elutasítva 36 mellett ellen tartózkodás elutasítva 37 mellett ellen tartózkodás elutasítva 38 mellett ellen tartózkodás elutasítva 39 mellett, el, mellett ellen elutasítva 40 mellette ellen tartózkodás elutasítva 44 mellett ellen tartózkodás elfogadva 45 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 47 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 48 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 42 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 50 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. a megosztott szavazás 51 első rész mellett ellentartózkodás elfogadva, második rész mellett ellentartózkodás elutasítva, 53 mellett ellentartózkodás elfogadva, 54, tényleg 4, tényleg 54 mellette ellene tartozás elutasítva. Ellenőrizzük az 54-es, megnyitom a szavazást. 54. Lezárom elfogadva. Mit is mondtam? Elnézést. 55 mellett ellen tartózkodásra elutasítva, 56 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 58, 57 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 58 mellett ellen tartózkodás elutasítva, záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. lezárom elfogadva ezzel vége a mai ö, szavazási estének. Köszönöm. És az ülésnek. Jó étvágyat kívánok, ö, találkozunk holnap.